kollégák, tulajdonképpen nem kellene vitát folytatnunk az antiszemitizmusról, a rasszizmusról és a gyűlöletről Európában. A vita azonban sajnálatos módon szükséges. Láthatjuk ezt Európában és saját hazámban és Svédországban, az Euróbarométer felmérése szerint az antiszemitizmus a legerősebben növekszik, éppen most Svédországban. A zsidók azt mondják, hogy már nem mernek kipát viselni, a vallásszabadságot korlátozzák ezáltal. Azt gondolom, hogy az antiszemitizmus elleni munka az Európai Bizottság fontos prioritása kell, hogy legyen. Miért nem szerepel ez az Európai Bizottság munkaprogramjában? Szeretnék magyarázatot arra, hogy ez miért nincs benne a programban, és még három konkrét javaslattal szeretnék élni a bizottság irányában először is, ami a finanszírozást illeti, ezt javítani kell a képzés, oktatás területén a fiatalok számára, a rasszizmus, a gyűlöletterjesztése kapcsán Európában, másodszorban a szélsőséges vallás irányzatok külső finanszírozását blokkolni kell, és a prédikátorokat is meg kell állítani, nem szabad őket Európába engedni, hogy ott extrém nézeteiket terjesszék. Valami konkrét cselekvésre van szükség, hogy a rasszizmust és antiszemitizmus megállítsuk Európában, ez ugyanis nem tartozik ide. Köszönöm szépen! Brando Benifej a következő szóló. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt években aggasztó növekedését láthattuk az antiszemita eseteknek Európában és a világban. Olaszországban, hazámban is Nem nemrégiben írások, szimbólumok tűntek fel a soá túlélő kapcsán, vagy az emberi jogi aktivisták vonatkozásában. Nagyon súlyos jelenség ez, ezt gyakran elfedik azok a pártok, amelyek a rasszizmust szavazatszerzésre használják vezetőik gyakran antiszemita nyilatkozatokat tesznek, néha még a holokausztot is megtagadván. Néhány héttel ezelőtt ezen parlamentben járt Anna Szegre egy holokauszt túlélő. Kövessük a példáját, ahogy a nő visszautasította az antiszemitizmusról szóló vitát a szélsőjobb képviselőivel, nekünk is világosan ki kell jelenteni, hogy csak világosan antirasszista alapon lehet az antiszemitizmust leküzdeni. A parlament frontvonalban kell, hogy küzdjön ezen jelenségek ellen. Újra alakítottuk az antiszemitizmus munkacsoportot, ez egy fontos jelzés, ugyanakkor folytatni kell ugyanebben az irányban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Hakarainen asszony következik. Hakarainen úr, javítja magát az elnök. Kiitos puheenjohtaja. Jottei Köszönöm szépen, elnök úr. Ahhoz, hogy ne feledkezzünk meg a valóságról, a, az erőszak, az erőszakkal való fenyegetés ről sem szabad megfelelkeznünk, és azt is tudnunk kell, hogy főleg muzulmánok fenyegetik a zsidókat. Szélső, szélső jobboldali és szélső baloldali elemek is élnek antiszemita retorikával és fenyegetik a zsidókat. Az, ám nagyon gyakran, nagyon könnyen ragasztják rá valakit a rasszizm, a rasszizmus bélyegét, elég, ha valaki nacionalista, már rasszistának nevezik. Tehát ha nagyon gyakran egyfajta öntetszelgés, hogy rasszizmusra vádolnak másokat, tehát csak azért, mert másképp gondolkozik. És nagyon egy nagyon könnyű megtámadni nacionalistákat azzal, hogy rasszisták vagy fasiszták. Sokszor a bíróságok is beszállnak ebbe a játékba, ebbe a játszmába. Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, kedves kollégák! Ma tartjuk annak az évfordulát annak, hogy az auschwitz bűnök napvilágra kerültek Európában és a Balkánon, de máshol is a jazidikat, a koptokat folyamatosan támadják, de a, a palesztinok vagy a romák is diszkrimináció áldozatai. Át kell gondolnunk az ilyen erkölcsi, pszichológiai és fizikai támadások elleni küzdelmet nem, nincs szükség olyan logikára, amely inkább szétválaszt minket sem, hogy összefogna. Ez egy hatalmas kihívás, ezt szolidaritással kell megoldani mindenki iránt. A diszkrimináció elleni elköteleződésnek általánosnak kell lennie, függetlenül mindenkinek a származásától, vallásától, nemi orientációjától nem kell nőnek lenni ahhoz, hogy valaki kiálljon a nők mellett, nem kell kereszténynek, zsidónak vagy muzulmának lenni ahhoz, hogy ezeket a csoportokat megvédjük, és nem kell homoszexuálisnak lenni ahhoz, hogy a homoszexuálisok mellett kiálljunk. Mindenki emberi lény, és senki ellen nem szabad diszkriminálni. Köszönöm. Herr Vondra, Alex. Vondra úr következik. Köszönöm. Úgy vélem, hogy az összes politikai beszéd nem ér semmit, hogyha megnézzük a számadatokat. Európában az antiszemitizmus nő, és ez egy hatalmas problémát jelent. Tíz év leforgása alatt 60 ezer zsidó hagyta el Franciaországot. Az Európai Emberi Jogi Ügynökség adatai szerint világosan látszik, hogy a zsidók 38%-a mérlegeli annak lehetőségét, hogy elhagyja Európát. Ezen számadatok félelmet keltőek. Németországban meg kétszereződött öt év alatt. Ez az adat 44%-ot ért el, Svédországban úgy szintén megkétszereződött. Meg 44%-ot tesz ki Franciaországban is, Belgiumban 42%-ot, Magyarországon, hát gyakran beszélünk Magyarországról, Magyarország az egyetlen olyan ország, ahol azon zsidók száma, akik el akarják hagyni az országot, csökkent 10%-kal. Mit is tegyünk mindezen jelenségekkel szemben? Meg kell határoznunk az antiszemitizmus definícióját, és véget kell vetnünk az Izrael ellenes külpolitikának. A Kopulu következik. A kolléga elfogad-e egy kék kártyát? Kérdezi az elnök. Do you accept the blue card? Elfogadja a kék kártyát? Do you, do you accept the... Elfogad egy kék kártyás kérdést? Yes, okay. Mr. Polchak. Igen, Polcsak úr. Tak kartu. Kolléga, köszönöm, hogy elfogadta a kékkártyás kérdésemet. Talán tanulhat most valamit. Meghallgattam a felszólalását az imént, azonban szeretném, ha reagálna a következőkre. A rasszizmus nem korlátozik az antiszemitizmusra. Ön csupán a zsidókkal szembeni rasszizmusról, tehát az antiszemitizmusról beszélt, de a rasszizmusnak más formái is vannak és ezeket is figyelembe kell vennünk. Ezek is fontosak, és ezeket is mélegelnünk kell. Igen, hangzik a válasz, persze ezeket is figyelembe kell vennünk, de hogyha megnézzük Európa történelmét, azt, hogy mi történt a 20. században, szerintem az antiszemitizmus hatalmas probléma. És ha megnézzük ezeket a számadatokat, ezek is jelzik, hogy ez egy óriási gond, a migrációs politikától is függ mindez. Nem folytathatjuk már ezeket a politikai diskurzusokat, amelyek nem veszik figyelembe ezen számadatokat. Ezen adatok egy európai ügynökségtől érkeznek, 60 ezer zsidót interjúvoltak meg, nem pedig 500 embert. Asszime Kapolok képviselő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Az elmúlt évtizedben az antiszemitizmus felütötte csúffejét Európában is ismét, sajnálatos módon tények igazolják ezt. A 2019-es Eurobarometer vizsgálat szerint egy, inkább terjed ez. A 90, a 90%-a úgy érzi, hogy terjed az antiszemitizmus, csak 36%-a a lakosság többi részének ért ezzel egyet. Európa nem engedheti meg az antiszemitizmus mérgét terjedni a testében, támogatni kell, meg kell védeni a zsidó kisebbséget, és eredményesen kell harcolni az antiszemita bűnelkövetőkkel szemben és nincs kétség a felől, hogy a Hezbollah Irán félelmetes karja, erőszakos antiszemita csoport, amely fenyegeti Európában és máshol is a zsidókat. Ám az Európai Unió nem lép fel, és nem követi szövetségeseit, például az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát vagy Kanadát, a Hezbollah katonai és politikai szárnya között nem lehet különbséget tenni. Maga a Hezbollah is kineveti ezt. E, ezt a szemforgatást be kell fejezni. Az EU, a Hezbollah egészét az EU terrorista listára kell helyezze, hogyha hitelesek akarunk maradni, és eredményesek akarunk lenni az antiszemitizmus elleni fellépésben és a rettenetes bűncselekmények elleni harcban. Köszönjük, Silvia Spurek következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Ahogy már hallhattuk, az Eurobarométer kutatás azt mutatja, hogy az antiszemita erőszak és érzelmek fokozódnak Európában. Egy felmérés szerint az emberek nem élhetnek aggodalmaktól mentesen, a saját és a családjuk biztonságáért is aggódniuk kell. De a rasszizmus és az antiszemitizmus még mindig tagad, el van tagadva a médiában. Amikor az emberi jogokért felelős biztos voltam, akkor folyamatosan foglalkozni kellett az antiszemita erőszakkal. A 21. században az Európai Unióban is egyre többen érzik úgy, hogy máshogy bánhatnak valakivel, vagy gyűlölhetnek valakit a vallása, az etnikai hovatartozása, vagy a bőrszíne miatt. Ez elfogadhatatlan. Az Európai Uniónak sürgősen szüksége van egy stratégiára az antiszemitizmus, rasszizmus, idegen gyűlölet ellen, és fel kell lépni ezzel a jelenség ellen, hogy meg tudjuk védeni az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő. Asszonyom, elfogad kékkártyás kérdést? Igen, parancsoljon akkor, tegye fel. Mam pytanie do e, mojej przedmówczyni. E, Kérdésem van kollégámhoz. Amikor kijelölték ombudsmannak Emlékszik arra, hogy a rendőrség hogyan reagált az antiszemita incidensekre? Én akkor belügyminiszter voltam a PIS párt részéről, és az antiszemitizmus minden formája ellen felléptett a rendvédelem, soha nem fogadták el, fogadtuk el, és nem is lesz elfogadottság az antiszemitizmusnak hazámban, úgyhogy nevezese félre a teremben ülőket. Ez itt két hibát követett el. Egyrészt ő már kapott szót, mint hozzászóló, így kékkártyás kérdést nem tett volna fel, másodszorban nem kérdést tett fel, hanem egy megállapítást tett. A képviselő, képviselő asszony, és állást foglalhat, akar, igen, vagy akar, vagy nem. Igen, szeretnék reagálni erre a nem kérdésre. nem elég, hogyha a rendőrség reagál, nem elég, hogyha az ügyész vádat emel, és a bíróságok ítéletet hoznak, mert nem láttam azt az elszántságot a hatóságok részéről, amire szükség lett volna. Amikor ombudsman helyettes voltam Lengyelországban, akkor úgy éreztem, el kellett volna ítélni a kormánytokok részéről is a cselekményeket. Nun ist Köszönöm. Garó úr következik. A más vita témával sokat foglalkozunk itt a plenárison, és ez jó dolog. Ugyanakkor nem teljes módon kezeljük ezt, és egyoldalúan nem teljes módon, mert senki nem úgy fogla, fogja meg ezt a témát, hogy megemlíteni a keresztény ellenes tendenciákat, a keresztény templomok lerombolását, a megszentségtelenített temetőket. Aztán a képviselők nagy része itt nem akarja a valódi kérdést feltenni, ami valóban zavar minket. Mely, mi a fő oka annak, hogy a keresztény ellenes és antiszemita cselekmények száma szaporodik? Ismerik önök a választ, ez az iszlamizmus erősödése, önök ezt nem akarják látni, nem akarják kritikával illetni, noha a nép ezt elszenvedi, ezt látja. Ami a gyűlöletet illeti, önök céltévesztenek. tévesztenek, önök populistákra kiáltanak, holott azokra kellene kiáltani, akik a civilizációnkat megtagadják, az egyéni szabadságjagainkat, akik egy barbár társadalmat akarnak egy oldalon ránk kényszeríteni. Ők azok, akik a célkeresztbe kell, hogy kerüljenek, az iszlamizmus ellen, a radikalizmus ellen, terrorizmus ellen kell fellépnünk, ez a legsúlyosabb fenyegetés, ez nehezedik a 21. század demokráciáira zu Wort ist gemeldet Helmut Galk. Helmut Galking jelentkezett szóra, megadom neki a szót. Jó napot mindenkinek! Hát csodálkozom az, amit most hallok. a antiszemitizmus az egyik legszörnyűbb emberelni bűncselekmény volt, amit valaha hallottunk, ismerünk. A leg, rosszabb, legszörnyűbb, amit emberek tehetnek. Az új demokratikus Európa rendjében 1945 után sem tűnt el az antiszemitizmus, hanem új formákat talált. Az antiszemitizmus nagyon mélyen gyökerezik a társadalomban, és nagyon sok formát ismer, új és újabb módon jelenik meg. A, ugyanakkor nem lehet szönyög alá söpörni ezt. Sok esetben a gyűlölet célzott és mindannyiunk kötelessége az, hogy e cinikus e, magatartást a társadalomban és a politikai térképen eltöröljük. Az antiszemita e, gondolatokat e, ellen harcolni kell az emberek fejében gondolkozásban is. Ugyanakkor az antiszemita ellen fel kell emelnünk hangunkat minden formája ellen, minden országban van ezzel kapcsolatban tennivaló. Köszönöm szépen. Nuno Melo képviselő következik. Az antiszemitizmus valóban példája az embertelen bánásmódnak körülbelül 30 ezer zsidót megmenthettünk volna ezen barbarizmus elől ö, Portugáliában. Portugália semleges volt, és a kormány úgy döntött, hogy már nem ad ki vízumokat a zsidók részére. És Több ezer embert védett ő meg, de szegénységben halt meg, és jótékonyságból származó ruhákat viselt. A Yad Vashem is megtisztelt az ő emlékét. Portugáliában poszthumusz módon kitüntették. Azt gondolom, hogy ő egy globális elismerést érdemel. Ő egy kiváló ember volt, e, ő egy portugál demokrata volt, és ezért szeretném őt itt megemlíteni. Lucas Kohut. Köszönöm szépen, Lukasz Kohut a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. 75 évvel a holokauszt után az antiszemitizmus, a gyűlölet, a diszkrimináció, idegen gyűlölet tovább egyre növekszik Európában, saját hazámban, Lengyelországban LGBTI eh, ellen léptek. Eh, én nem vagyok sem zsidó, sem LGBT személy, de ez nem jelenti azt, hogy én ölvetett kézzel ülnék a gyűlölet láttán. Ez a társadalom szövetét támadja meg, a szabadság, a szolidaritás értékeit ása alá. Mi lenne, ha én lennék soron? Sziléziát például melegmentes övezetnek nevezték sokan. Ahogy hallottuk egy holokauszt túlélőtől, az antiszemitizmus a holokauszt nem az égből esett alá, hanem apró diszkriminációs lépések követték egymást, egyre nagyobb lépések, és a végén a haláltáborok következtek. Jól ismerjük Európa történelmét, nem szabad újra megismételni ezt. Az Európai Parlamentben keményen kell harcolnunk a gyűlölet minden formája, a diszkrimináció minden formája ellen. Köszönöm. Köszönöm. Nikolaus Fest képviselő a következő. Köszönöm. A fő probléma az, hogy eltagadjuk ebben a házban a tényeket. Rézasszony Franciaországban megkínzott és megölt zsidókról beszélt, Ilana Limi a név, és hogy ki volt az elkövető, azt sem mondták, hát egy muzni bevándorló, persze. Tehát a vitában a PDS sosem volt a terülőse szeretek listáján, és a Hezbollah sem, ahogy említették, mindeközben a parlament, amelyben sokan arról tárgyalnak, hogy nyissák meg a határokat, a resettlement program révén telepítsenek át embereket, minél több muzulmán jöjjön Európába. A berlini zsidók mondták azt, hogy a támadások háromnegyede muzulmánok eh, ellen, a többi pedig anticionisták és egyebek részéről. Az antiszemitizmus Palesztinában is érvényesül a Hamas és az El Fatah részéről 1,5 rengeteg támadás történik a zsidók ellen, Ezeknek a szeretnek a finanszírozását kell megszüntetni először, hogyha antiszemitizmus ellen akarunk fellépni. Kérem, kollega, arra kérem, hogy a hazugságok, vagy eltagadás szót ne alkalmazza képviselőtársai ellen, azokkal, azoknak mondandójával szemben. Most pedig megadom a szót Dupont képviselőnek. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Az első vita az antiszemitizmusról ezen ciklusban, itt a házban azt a benyomást keltette, hogy a hallei tragikus eseményekről beszélünk. Két héttel ezelőtt holokauszt emléknapot tartottunk, és ezen két esemény arra irányítja a figyelmet, hogy az antiszemitizmus problémája fontosabb, mint valaha. Ennek nehéz véget vetni, a gyűlölet, az antiszemitizmus szeparatizmus, a rasszizmus jelenségei erősödnek, ezért továbbra is erősen fel kell lépnünk mindezen jelenségek ellen. Fontos az, hogy a megosztottság a gyűlölettel szembe szegüljünk. Nagyon sok tettet nem is minősítenek gyűlölet bűncselekményként, mert hiányoznak az elszükséges információk. Az áldozatok félnek, hogy nem változik a helyzetük. Ez egy dolgot jelenthet csupán, az áldozatok helyzetét még inkább komolyan kell venni, a gyűlöletbeszédet, az antiszemitizmust online és offline le kell küzdenünk, és sokkal ambiciózusabban kell fellépnünk, mert csak közösen lehetünk sikeresek ebben. Elnök, köszönöm. Juknevicsiájnek kolléga következik. Az antiszemitizmus diagnózisa egy súlyos betegségnek a társadalomban. Ugyanakkor, ha megtaláljuk, ahhoz megtaláljuk a megfelelő orvosságot, ahhoz tudni kell az okokat, ez pedig nem más, mint belső és külső okok. A belső okok nyilvánvalóak. Olyan, mint a, a, a keringő vírusok, a dühös nacionalizmus révén keringenek, ezek ellen fel kell lépni. A külső okok közül egyiket pedig nem említették, ez pedig a Kreml poli, ördögi politikai Európa ellen, antiszemitizmussal vádolnak államokat, a Kreml részéről egyrészt, miközben finanszírozzák a nacionalista pártokat az EU-ban. Putyin a, a, a BT, az ENSZ BT-ben álságos szavakkal korholja az antiszemitizmus, hiszen ünneplik a totalitárius sztálini rezsimet. Az antiszemitizmus elleni a harcot, a rehabli- minden totalitárius rezsim által elkövetett bűnök összefüggésében kell vizsgálni és megítélni. Köszönöm, Sojdrova asszony a következő hozzászóló. Kollégák. Mai vita Azért. Hogy bekapcsolva, bocsánat, vettem. Další eszkaláció. Azért folyik, mert egyre terjed a gyűlöletbeszéd, az antiszemitizmus, rasszizmus, politikai visszaélések révén, aztán diktatúrákhoz vezetnek ez. Ezek a tettek 81%-a a zsidó közösségnek Európában úgy nyilatkozik, hogy aggasztja őket az antiszemitizmus terjedése. Különösen érvényes ez Közép- és Kelet-Európában, ahol egyébként nagyon kevés a muzulmán. Lengyelországban például sokan fél, 48%-a érzi az embereknek az antiszemitizmust, 42% a Magyarországon úgy, hogy az antiszemitizmus terjedőben van. Hogyan lehet fellépni az antiszemitizmus gyűlöletbeszéd ellen, vagy általában az emberi gyűlölet ellen, vagy az emberi méltóság támadása ellen? Először is meg kell ismerni és ismertetni a történelmet, oktatni kell, tanítani kell etikai oktatásra is szükség van, nem szabad tolerálni a közbeszédben az ilyen kijelentéseket. A bizottság alelnöke is ö, említett példákat, nekem is van egy konkrét példám. Egy bátor cselekvésről. Duka cseh bíboros világosan nyilatkozott arról, mit gondol a gyűlöletbeszédről Csehországban. dziś już kilka razy wspominano poruszającą mowę mariana, mariana turskiego byłego więźnia. többször emlékeztettünk um, Marian Turisra, az Auschwitz túlélőre. Elhangzott, hogy mindez nem az égből potyant, láthattuk a megbélyegzést, aztán a támadásokat, és aztán pedig a kiirtásra irányuló törekvéseket. Ezen példák ijesztően aktuálisak, megállapítottuk. Ugyanis, hogy mindezen jelenségek tragédiához vezetnek. Ez valamennyiünket foglalkoztat, és nem elégséges, hogy a gyűlölet ellen fordulunk, emlékeznünk is kell, és nem fogadhatjuk el, hogy embereket kirekesztenek. Határozottan megállt kell parancsolnunk mindennek. A hallgatás azt jelenti, hogy beleegyezünk mindenbe, és talán majd túl késő lesz. Ha ilyen eseteket normálisnak tekintünk, ezért amit Tusk mondott, azt komolyan kell vennünk, ne féljünk, egyenlőnek kell lennünk, de nem szabad közömbösnek maradnunk. Nem engedhetjük, hogyha a kisebbségi jogokat lábbal tiporják, és gyűlöletbeszédet terjesztenek. Mondjunk nemet a gyűlöletre. Elnök, köszönöm szépen. Fan Dalen úr következik, aki nek gratulálok az új honlapjához az antiszemitizmus ellenében. Köszönöm szépen, elnök úr! 75 évvel az Auschwitz események után még él is eleben Európában az antiszemizmus. A Community Security Trust felmérése szerint igen sok incidens történik zsidók ellen Európában. És nemrégiben megalapítás nyert, hogy 2019-ben 1800 támadásért zsidókat Nagy-Britanniában. Ez valaha, valaha legmagasabb mért szám. És rengeteg adat sorolható fel, gondoljunk csak a szélső jobb oldali támadásra a Hallei zsinagógában, amely nagy híre, híreket vert. Ám amikor Corbyn a Labour, part, Labour Partban is ö, ö, beszélt Stok ellen, és mire Knoll esetére Franciaországban akit párizsi lakásában öltek meg, saját hazámban is, Dordrechtben megjeláztak sírokat. Állítsuk meg az antiszemitizmust az EU-ban. Minden párt részéről támogassák a petíciót, amelyet nyilvánossá tettem a honlapomon. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hidvégi Balázs úr következik

Köszönöm, elnök úr. Vissza kell tekintenünk a múltra, és a rasszizmus, a gyűlölet, a diszkrimináció minden formája ellen fel kell lépni. A zsidók a legtöbbször megtámadott áldozatai ennek. A új nácik, a szélső baloldaliak, a muzulmánok, a leggyakoribb elkövetők, és Izrael elpusztítására is felhívnak. Tehát ha pedig a zsidók kifejezik félelmüket, a diszkriminációtól való félelmüket, Malműben vagy Göteborgban is megtámadtak zsidókat a zsinagókában, a svéd kormánynak is van tennivalója, az oktatásban is jobban kell ezekre az etikai kérdésekre felhívni a figyelmet, és a szélsőséges csoportok finanszírozását be kell fejezni. Mielőtt elkezdenénk a spontán felszólalásokat, Asim Adimovnak adom még meg a szót. Kedves képviselőtársak! Ma antiszemita és rasszista cselekmények ellen lépünk fel, amelyek alapja a vallási gyűlölet. Természetesen ez érthető, mert az ilyen cselekményeknek nincsen itt helyük. Ugyanakkor meg kell néznünk saját helyzetünket, és el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon rá tudjuk-e venni a választóinkat arra, hogy civilizáltan járjanak el. Mi magunk vajon jó példát mutatunk? a legutóbbi mini ülésen Brüsszelben egy görög kolléga letépte a török zászlót a demokrácia templomáról, az ülésteremről. Megkérdezném, hogy ez vajon a tiszteletet és megfelelő viselkedést mutat-e, vagy pedig ez is gyűlöletcselekmény. Mi az Európai Parlament képviselői, nekünk van-e jogunk arra, hogy a nemzeti szimbólumokkal így bánjunk, akár Törökországról, akár más országról legyen szó. Kollégák, azt gondolom, mielőtt arra kérjük a szavazóinkat és a barátainkat, hogy ne kövessenek el antiszemita, rasszista cselekményeket, nekünk magunknak kell példát mutatnunk civilizált európai viselkedésből. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Most kezdődnek a spontán felszólalások. Az első hozzászóló Hetman úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nem olyan régen ünnepeltük az Auschwitz tábor felszabadításának évfordulóját. Úgy gondolhatnánk, hogy a második világháború tragikus története jó tanulságú szolgált mindenki számára. Ám sajnos nem mondhatnánk, hogy 2020 elején az európai kontinens megszabadult volna az antiszemitizmus, rasszizmus, gyűlölet betegségétől, amelyek pedig azokhoz a szörnyű tragédiákhoz vezettek 75 éve. A belső piac jól működik, a mozgásszabadság is, ám emlékezzünk arra, hogy az EU főképpen a béke megőrzése és az új háború elkerülés érdekében jött létre, ezért oly fontos az alapjogok védelme. A békés toleráns társadalmak fenntartása kötelességünk. Az Európai Bizottság, a Parlament és a nemzeti kormányok kell, hogy keményen fellépjenek minden idegen gyűlölet és rasszizmus ellen társadalmainkban. Köszönöm. Ja, kollége... Köszönöm. Milan képviselő a szó. Eh, Köszönöm. Az antiszemitizmus, a rasszizmus és a gyűlölet eh, az európai történelem és a világtörténelmek tragikus eseményeiből áradnak de itt nem csupán arról van szó, hogy a történelemmel foglalkozunk, hanem el kell utasítanunk ezen jelenségek jelenkori formáit. Ma úgy véljük, hogy ez csupán autoriter vezetők cselekménye, akik manipulálják a tömeget, noha az előítéletek erőteljesen terjedhetnek. Olaszországban például a szlovén által lakott területen neofasiszta feliratok jelentek meg, és reméljük, hogy az olasz hatóságok ezeket majd szilárdan elítélik, és ez, az, ez a szélső jobboldali intolerancia megbüntetést nyer. Nagy felelősségünk van abban, hogy felépjünk a rasszizmus valamennyi formája ellen. Köcsök úr! Köszönöm, hölgyeim és uraim! Azért kértem szót, mert bármelyik kifejeződése az antiszemitizmusnak, idegen gyűlöletnek, vagy a ö, fai gyűlöletnek nem csak kisebbségek által elkövetett, vagy egy, egy apró kisebbség által elkövetett bűncselekmény, hanem tényleg van Európában. Hadd adjak példát erről saját hazámból, Bulgáriában. A Valéry Simjonov szélsőséges nacionalista került megválasztásra parlamenti elnökként a bolgár szocialista párt támogatásával még Ez a személy az, aki a török határól, Törökországba utasította azokat az embereket, akik a családjukat jöttek meglátogatni. A, a, az ördög újabb és újabb formát ölt, őrizzük meg méltóságunkat, őrizzük meg minden állampolgár szabadságát. A kollégin Herz. Herzberger kolléga következik. Micro, please. Rasszizmus, antiszemitizmus und Gewalt. Az antiszemitizmus és az erőszak egyre inkább terjednek Európában. A vitákon, üléseken, az utcán, vagy a mindennapokban egyre nyersebbek, agresszívebbek, lealacsonyítóbbak lesznek ezek a megnyilvánulások. A zsidókat megbélyegzik, mint például Németországban nyilvános vitákon rasszistáknak szabad kezet adnak, és ez táp talaja ezen cselekményeknek a rasszista támadások drasztikus módon növekednek. A más bőrszínű, más vallási hovatartozású, fekete, zsidó, sinti, roma személyek célkeresztjébe kerültek a rasszista erőszaknak. A hallai támadás után a zsidó közösség ellenében a tavalyi évben volt egy második támadás is ugyanott. Egy afrikai származású német parlamenti képviselő ellenében a múlt héten a türingiai választások megmutatják, hogy megtört egy tabu, egy középpárt szövetségre lép egy populista párttal. Sajnos jó magam és más afrikai személyek a múlt hétvégén egy rasszist és lealacsonyító hangnemű színdarabot kellett, hogy elviseljünk Ludwigsburgban. Az, hogy ezt a darabot ilyen formában engedélyezzék, azt nem, annak a kérelemnek nem adtak helyet. 2014-ben az ENSZ beszélt a feketék elleni megkülönböztetésről, még mindig ezen jelenségek áldozatai vagyunk. Sajnos egyre inkább terjednek ezek a jelenségek, éppen ezért fontosabb, mint valaha, hogy valamennyiünk az egyenlőségen alapuló, tiszteletadáson és szolidaritáson alapuló politikai kultúra ö, mellett szálljon síkra, és fellépjen a rasszizmus ellenében. Elnök. A Le Breton képviselő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Az antiszemitizmus Európában igen elterjedt. A 2019-ben Franciaországban készült jelentés 74%-os antiszemitizmus növekedést mutatott. 2020-ban a Franciaországban élő zsidók 34%-a fontolgatja a távozást. Ezzel nem fel kell lépni, de ahhoz először is fel kell ismerni az antiszemitizmus három forrását. Először is ott van a szélső jobb antiszemitizmus, amely a legrégebbi, de még mindig fennmaradt. A második az, a szélső bal és anticionista ideológia. Végül pedig van még egy iszlamista antiszemitizmus is, amely a legtöbb nyugat-európai országban jelen van a kontrollálatlan bevándorlás miatt. Ez a legveszélyesebb a három közül. Nagyon sokáig hagytuk ezt elburjánozni, anélkül, hogy felléptünk volna. Ezt a szégyenteljes toleranciát most fel kell számolni, és fel kell lépni ezzel az antiszemitizmus ellen. Róza Tomásics, a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Az antiszemitizmus növekedése és az ezzel együtt járó segélyzet növekedése az európai zsidók körében nagy kudarca a modern Európának. Még az európai mainstream politikusok a sérülékeny közösségek védelmről beszélnek, a zsidó közösségek nagy része már a kivándorláson gondolkodik. Ez egy valódi példája az európai álszentségnek, és sajnos nem az egyetlen. Egyes társadalmi közösségek egyenlőbbek lettek a többinél, felpanaszoljuk azok sorsát, akik nagy részben állami segítségre vannak utalva, ugyanakkor a sikeresebb közösségekről, mint például a zsidókról megfeledkezünk. Az antiszemitizmus növekedése, az európai bevándorlás és integrációs politikák kudarca, és mindez az extremizmus terjedését teszi lehetővé európai földön, ennek pedig véget kell vetni, amíg erre van idő. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szente következik. Temos um grande Elnök úr, nagy hagyománya van a rasszizmus, idegengyűlölet áldozatai elleni, áldozatai támogatásának. Ugyanezt a történelmi hagyományt kell folytatni. Az antiszemitizmus elleni küzdelem miatt nem lehet azokat bűnözőnek bélyegezni, akik elítélik a palesztinokkal való bánásmódot. Azok, akik ellenzik Izrael politikáit, nem bűnözők. A szabadság és az igazság mm, Izrael politikájára is vonatkozik. Ezt a Trump kormány és az Európai Unió is el kellene, hogy ismerje. A nemzetközi emberi jogszabályokat nem ismernek el. A palesztinokat a cionista rezsim folyamatosan elnyomja, és nem tartja ezt tiszteletben. Köszönöm szépen, végül Botos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A... Sokszor nem beszélünk arról, hogy az antiszemitizmus és a gyűlölet elleni harc elleni harcban nagyon fontos, hogy komoly stratégiai keret és megfelelő szakpolitikák érvényesülnek. Ám ezek a szakpolitikák úgy kell kitagozásra kerülnek, hogy gyorsan alkalmazhatóak legyenek minden tagállamban, a fővárosokban is, de a falvakban is. Ha általános alkalmazás nélkül tudnilik, olyan helyzet alakulhat ki, mint Romániában, Tétróban, ahol két ázsiai származású szakácsot elbocsátottak, mert a helyi közösség nem tűrte el a vendéglőben a két külföldi szakás jelenlétét. Ezzel a hatóság nem is lépett fel. Elfogadták, hogy elbocsássák ezt a két dolgozót. A mások elleni gyűlölet, a másik elleni gyűlölet régóta érvényesül, azonban nem a ö, középkorban élünk, már nem szabad megengedni a múlt szellemének, rémének újraélesztését. Köszönöm. Jurova alelnök asszony kap szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon hálás vagyok az Európai Parlament támogatásáért és figyelméért, amelyet kérdések szentel Szeretnék reflektálni néhány hozzászólásra. Való igaz, az alap, alapjogi ügynökség Zerobarométer adatait idézték, melyek valóban riasztó és ijesztő számokat mutatnak. Ha megkérdezik a zsidó szemletes állampolgárokat az EU-ban, hogy mi a fő aggájuk, a válasz sok esetben a biztonságuk. Ha az a nem zsidó szemleleső európaiakat kérdezzük, ők is elmondják, hogy miért az egészségünk aggaszt, a családunk, a munkahelyünk. Az bizony riasztó, hogy a zsidó kisebbségnek viszont ilyen elemi félelmei vannak, és hogy sokan azt tervezik, hogy elhagyják Európát. Ha a zsidók elhagyják Európát, az sosem jó jel. Nem olyan Európában akarunk élni, ahol ilyen jelek tapasztalhatóak. Azt hiszem, részasszony, aki már elhagyta a termet, kérdezte meg, hogy olyan eleget teszünk-e. Sajnálattal mondhatom, hogy nem, nem teszünk még eleget, és mindannyiunkat terhel a kötelesség, a felelősség, hogy még sokkal többet tegyünk. Az Európai Bizottság keményen dolgozik azon, hogy kézzelfogható eredményeket hozzunk, érjünk el az antiszemitizmus elleni harcban. Az AIRA definíciójának elfogadása az antiszemitizmus fogalmára a tagállamok többsége által már bevezetésre került. Nyíltan beszélünk az e- antiszemitizmus forrásairól és hátteréről. Szélső jobb, szélső bal, iszlamista radikalizmus és különféle összeesküvés elméletek állnak a jelenség mögött. Ezért sürgetjük a tagállamokat, különösen a belügyminisztereket, hogy fogadjanak el egy döntést arra vonatkozóan, hogy egy stratégia álljon fel a tagállami szinten az antiszemitizmus elleni harcra, amely konkrét terveket is elirányoz, különösen a biztonságpolitikában és az oktatásban. A stratégiák most vannak alakulóban, és a német elnökség során fogjuk tovább vizsgálni stratégiákat, és azt, hogy hogyan lehet tovább folytatni őket. Konkrét intézkedéseket persze forrásokkal is ki kell stafírozni. Elfogadhatatlan az, hogy a zsidó közösség finanszírozza a saját biztonságát és a zsidó létesítmények, iskolák, zsinagógák védelmét. Sokkal többet kell tennünk az oktatás területén és a nemzeti stratégiákban ennek is tükröznie kell, és itt is megfelelő forrásokra van szükség, itt európai támogatásokról is szükség van az oktatásban, e területen érvényesülhet ez. Én is jártam Auschwitzban két héttel ezelőtt, megemlékezve a 75. évfordulóról, és azokat a a túlélők autentikus visszaemlék kezéseit meghallgatva arra gondoltam, hogy nem sokáig hallhatjuk az ő hangjukat, de mégis el kell tudnunk magyarázni a fiataloknak, miről szólt a holokauszt. Változtatni kell a narratíván. Mindig, a, mindig a holokauszt rettenetes eredményéről beszélünk, az ijesztő statisztikai számokról, holott arról kéne komolyan beszélnünk most már, hogyan indult a holokauszt, hogyan indult el ez a folyamat. Mert pontosan erről beszélt Marian Tulski auschwitz ban a beszéde során, a megemlékezésen nem a múltról beszélt, hanem a jelenről, arról, hogyan történhet meg újra az, hogy eleinte ártatlanok vagyunk, és a passzivitásunk, a semlegességünk révén történnek meg aztán a, a, a rettenetes bűnök. Nem szabad tehát, hogy tétlenül nézzük azt, ami folyik. Az online gyűlöletbeszéd terjedésével kapcsolatos mondandójukra reflektálva mondom, hogy a nagy in- tech cégekkel ö, tárgyalunk a gyűlöletbeszéd a internetről való levételéről, ám büntetőjogi intézkedéseket is be kell vezetnünk, és ezért sürgetem a tagállambeli rendvédelmi erőket, hogy nyomozásokat indítsanak adott esetben, és mutassák meg, hogy nincs, nem elég csak nem, nem, nem lehet megengedni, hogy az online gyűlöletbeszéd ez büntetlen maradjon. A rendvédelem aktívabban kell fellépni ezen a területen, ám ők újra is azt mondják nekem, hogy Európában, a 21. században a bűncselekményeknek nincs határa a digitális ö, ö, területek nincs határa, ám a rendvédelmi szervek bizony határ, határokon meg kell álljanak, és nem tudják nyomozni a cselekményeket, hogyha más tagállamból indul el. Ezért kell az elektronikus bizonyítékre vonatkozó jogszabályokat frissíteni, illetve elfogadni, mert ha ez sikerül, az nagyon sokat segíthet majd az ilyen legű bűncselekmények feltárásában, és párhol is történjen az EU-ban. Köszönöm. Köszönöm, alelnök asszony. A tanács elnöksége nevében Nikolina Brinyac következik. Köszönöm, tisztelt képviselők! Hadd biztosítsam önöket afelől, hogy az elnökség és a tanács egésze elutasítja az antiszemitizmust, a rasszizmust és a gyűlöletet. Van egy jogi keretünk, amelyet a gyakorlatban is hatékonyan kell alkalmazni. De ezt meg kell támogatni célzott intézkedésekkel, amelyek a közbeszédben és máshol is kifejtik hatásukat. Mi a jövőben is követni fogjuk ezt a témát, és Különösen oda fogunk figyelni az önök által eh, kifejtett véleményekre. Köszönöm szépen. Mindannyiuknak szeretnék köszönetet mondani azért a módért, ahogyan ez a vita lezajlott. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát lezárom, és következzenek a nyilatkozatok, illetve a szakbizottságok kinevezésével kapcsolatos köze, közlemények. Ezek a mai ülés jegyzőkönyvében középtételre kerülnek, és a bejelentés dátumától hatályosak. Most pedig áttérünk a napirend következő pontjára. A tanács és a bizottság nyilatkozatai a lengyelországi jogállamiságot fenyegető jelenlegi veszély címmel a kék kártya alkalmazása, valamint a KSDI jelentkezés szabályai ismertek, ezeket nem kell megismételnem, és újfent a tanács elnöksége nevében Nikolina Brinyácnak adok szót, tessék. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, hadd mondjam még egyszer azt, hogy a jogállamiság fontos szerepet játszik minden demokráciában, ahogy önök is ismerik a dokumentumokat, a közös értékeinket védi a jogállamiság, a demokrácia és a jogállamiság az alapvető jogok csak együtt vizsgálhatóak ezek a dolgok egymáshoz tartoznak, és egymást megerősítik. Az egyik nem működhet a másik nélkül. Éppen ezért közös felelőssége az EU intézményeknek az, hogy a jogállamiságot megerősítsük, és a közös projektünk alapja maradjon. A bíróság függetlensége különösen fontos ebből a szempontból, és fontos az is, hogy az EU jog alkalmazása ilyen módon garantálva legyen. Ami a Lengyelországot érintő hetes cikk szerinti eljárást illeti, ami 2018 óta folyik, Januárban már említettem önöknek, hogy három eh, meghallgatásra került sor eh, júniusban, szeptemberben és decemberben a külügyminiszterek tanácsán, és ezt követően is folyamatosan tájékoztattuk a tagállamokat eh, a az azóta bekövetkezett változásokról is beszámoltunk. Februárban, áprilisban, júliusban, szeptemberben és decemberben a tavalyi évben. A tanács továbbra is napirenden tartja ezt eh, a témát. Ezzel egy időben reméljük, hogy a politikai szintű párbeszéd a bizottság és Lengyelország között eh, konkrét eredményeket fog hozni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Jurová alelnök asszony kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők emlékeznek rá, hogy január, 10, január 15-én mondtuk el a legújabb fejleményeket utoljára a lengyel jogállamiságról. Azóta is folyamatosan kapcsolatban vagyunk a az igazságügyminisztériummal január 24-én látogatta meg, látogatta meg őket én magam is, és a Szejm, valamint a Szenátus az igazságügyminiszter, az alkotmánybíróság tagjaival, valamint az ombudsmannal is találkoztam, és figyelmesen meghallgattam a lengyel kormány érvelését, aztán pedig megmagyaráztam neki a bizot, nekik a bizottság álláspontját. A bizottság kész az igazságos, tisztességes, nyílt párbeszédre. Ugyanakkor a bizottság mindig meg fog felelni a szerződések őreként felvállalandó feladatának, és mindig is kötelességszegési eljárás fog indítani, hogyha egy ország nem felel meg az uniós jogszabályoknak, és ezért a hetes cikk szerinti eljárás folytatódni fog addig, amíg úgy gondoljuk, hogy súlyos, rendszerszerű fenyegetés van, áll fenn az új törvénytervezet, amely az, igaz, az a bíróság működését kormányozza, ezzel sok gondunk van. A bíróság a bírák függetlenségével kapcsolatban a bizottság aggodalmakkal él, ezért 2019. december 19-én küldtem egy levelet a hatóságoknak, amelyben elmondtuk, hogy a bizottság kész a jogállamiság megerősítésén együttműködni, és a felmerülő problémák megoldásában segítkezni, és az állami szerveket megkértük arra, hogy az új jogszabálytervezetet való dolgoz, munkát ne folytassák, amíg az aggodalmak el nem oszlanak. A Velencei Bizottság is komoly, súlyos aggodalmakat fejezett ki a törvénytervezettel kapcsolatban, és azt javasolta, hogy ne fogadják el. Ennek ellenére januárban elfogadták ezt a törvényt, és február 4-én az elnök alá is írta. Ez a jogszabály egy sor aggodalmat kelt a jogállamiság szempontjából, ahogy a Velencei Bizottság is megjegyezte, tovább, még mélyebben, mélyebben alá fogja ásni a bíróságok függetlenségét, ugyanakkor nem is felel meg az Európai Uniós jogszabályoknak. A bizottság ezt most részletesen elemzi, és biztosíthatom önöket abban, hogy a bizottság elkötelezett amellett, hogy az európai jogszabályokat teljes mértékben betartsák, minden ehhez szükséges intézkedést megtesz. Az új jogszabály elfogadása mellett még egy sor fejlemény is történt. Január 15-én két ítélet született a legfelsőbb bíróságon, amely az Európai Bíróságtól kért előzetes ö, ítélettel kapcsolatos. Egy ö, december 5-i ítélet kapcsán már pedig az Európai Bíróság jelentette, hogy a Lengyel Fegyelmi Bizottság nem írhatja felül az európai döntéseket. Az új Nemzeti Igazságügyi Tanács által kijelölt bírók sem megfelelőképpen lettek kijelölve, és a Fegyelmi Bizottság tagjai sem. Egyébként pedig az, alkot, az a véleménye a bíráknak, hogy az alkotmánybíróság most már nem felel meg annak az alkotmányos szerepnek, amely, amelyre rendeltetett. Ez a 2019 novemberi döntés után történt így. Az Alkotmánybíróság egyébként januárban egy ideiglenes döntést hozott, amely felfüggesztette a legf- legfelsőbb bíróság határozatainak alkalmazhatóságát, és a fegyelmi sokkal kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy itt is megkértük az Európai Bíróságot arra, hogy ezt a fegyelmi bizottságot, illetve ennek a fegyelmi bizottságnak a működését ö, ö, Lengyelországtól ö, kérjék, hogy függesse föl, de ennek ellenére ez a bizottság, ez a kamara továbbra is működik. Tehát mindezek azt mutatják, hogy a helyzet nagyon súlyos, és ez tükröződik abban is, amely abban az eh, határozatban, amelyet az Európa Tanács parlamenti közgyűlése hozott, amely Lengyelország demokratikus intézményeinek működése a jogállamiság miatti aggodalmat tartalmazza. A bizottság, még egyszer aláhúzom, kész a lengyel hatóságokat továbbra is együttműködni annak érdekében, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Lengyelországi látogatásom alatt a hatóságok kifejezték politikai és technikai